Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek a megkésett kezdés miatt. A biztos urat és kíséretét várjuk, de ő maga kéri távolról, hogy kezdjük el az ülést, és majd megérkezik. Michael Cashmannek hívnak, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a mai meghallgatást elnökölhetem a Kotonó Egyezmény második felülvizsgálatának előadója vagyok, és jó látni itt sok képviselőtársamat, és külső látogatóinkat, köztük nagyköveteket is, illetve az Ákácsi országok képviselőit. Ez a mai meghallgatás nem lehetne időszerűbb a mostaninál, hiszen Ugandában most fogadták el a homoszexualitás elleni törvényt, és drákói törvényeket hoztak Nigériában is a homoszexualitással szemben. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatos állásfoglalása egyértelműen egy elítélő. És nagyon élénk vitát folytattunk egyébként az AKC EU vegyes parlamenti közgyűlésen is múlt héten erről a témáról, és jövő héten pedig az Afrika csúcs lesz, úgyhogy a két nagy esemény között a milyen kis jelentőséggel bír. Ennyit kívántam csak bevezetőként elmondani. Majd később valamennyi képviselőtársamnak lesz lehetősége és vendégeinknek is, hogy megszólaljanak. Most először azonban hallgassunk meg egy előadást, egy felmérés eredményét fogja velünk közölni az ECDPM cég képviselője. Ha igaz, akkor mindenkinek ott van a mappájában az előadás kinyomtatott változata. Ha valakinek nem lenne, kérjen egy példányt. Az ECDPM az afrikai karib térségi és rendes óceáni térség EU-val való együttműködésére létrehozott együttműködési ügynökség, nagy kiváló híre van, és Jean Bosszolit űr az, aki most bemutatja nekünk az általuk elvégzett felmérés eredményét. Körülbelül 20 percben megadom önnek a szót, a társaim, képviselőtársaim pedig követhetik az előadást a képernyőn. Köszönöm szépen! elnök úr. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy független EU-val együttműködő, Ákácsi országokkal együttműködő ö, szervezetként elvégezhetünk egy rövid tanulmányt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne az emberi jogi párbeszédet megszervezni a Kotonú egyezmény 8-as cikke értelmében ezekkel az országokkal. A felmérésünk fő tanulságait szeretném önöknek bemutatni, de mindenek előtt arról szólnék, hogy az emberi jogokról szóló párbeszéd az egy nagyon kényes feladat. Önök is tudják, hogy ezen párbeszédek informális helyzetekben zárt ajtók mögött zajlanak legtöbbször, nem mindig kellőképpen dokumentáltak, és nem könnyű bizonyítékokkal, tényekkel operálni, ha egy ilyen felmérést akar az ember írni. Vannak persze jegyzőkönyvek és formalizált anyagok is a párbeszédekről, de igyekeztünk éppen ezért a helyi szereplőkkel is párbeszédet folytatni, interjúkat folytatni. Ez tehát nem egy exakt tudomány, ez inkább csak egy madártávlati képe annak, hogy mi zajlik a Földön, tehát ne várjanak pixel pontosságú leírást, hanem inkább egy átfogó és korlátokkal küzdködő tényfeltárást várhatnak. 85-ben kezdődött az emberi jogi párbeszéd az Ákácsi országokkal, és a Kotonú partnerségi megalapodás azóta egy komoly infrastruktúrát dolgozott ki a 8-as cikk alatt, amely ezeket a párbeszédeket szabályozza, az egyes országok parlamentjeit vonja be, megvan ennek tehát a formális kerete. A 8-as cikk nagyjából azt is leírja, hogy hogyan kell megszervezni ezeket az emberi jogi párbeszédeket. Egy nagyobb kép részeként kezeli a 8-as cikk a kérdést, valamennyi együttműködés a forma egyik formájaként. A nyolcas szik a modalitásokról is szól, pragmatikusan, gyakorlatiasan. Mondja meg, hogy hogyan kell megszervezni ezeket. Rendszeresen, rugalmasan, formálisan és informálisan is lehetséges, és ezt a receptet számos szereplő megerősítette, hogy működőképes. Az 8 szik egyébként nem áll magában, kiegészíti, támogatja azt számos egyéb cikkben megfogalmazott csatorna, együttműködési csatorna. A legutóbbi megújítás során a megállapodásnak bizonyos kérdéseket kiemelve mély párbeszédet ír elő, elő a 96-os cikk például, az alapvető emberi jogokról, illetve a támogatások esetleges fennfüggesztéséről is rendelkezik ez. Hangsúlyozni kell, mielőtt ezt az egész architektúrát megvizsgáljuk, hogy nagyon sok minden változott az utóbbi évek során. Az arab tavasz volt az egyik legnagyobb ilyen esemény, amely lökést adott a reformnak eddig túlzott hangsúlyt fektettünk a stabilitásra, és kevesebbet az értékeinkre, és ez most megfordulóban van, az emberi jogok kérdése megerősödőben van az EU külső felépései során. A 2012-ben létrehozott stratégiai keret és a cselekvési terv az emberi jogokról és demokráciáról, amelyet a főképviselő asszony gyakran használ referenciapontként, azt jelenti, hogy most már az emberi jogok mindig első helyen szerepelnek bármilyen párbeszéd során a külkapcsolatainkban. Az egész architektúra, amelyről beszélek, tehát nem csak párbeszédről szól, hanem számos egyéb eszközt is tartalmaz, emberi jogi stratégiákról, iránymutatásokról beszélhetünk, saját kezdeményezésekről, egyes politikai szervezetek elindulhatnak saját kezdeményezésekkel, és számos egyéb kiegészítő eszközünk van, amely támogatja az emberi jogok érvényesítését. Lábjegyzetként mondanám, hogy 2011-ben a bizottság értékelte az addig elért emberi jogi eredményeket, ez egy nagyon sok mindenre kiterjedő értelmezés, elemzés volt, és ö, az volt a végkövetkeztetése, hogy ki kell hozni a gettóból az emberi jogokat. Nem lehet, hogy egy külön fejezetben legyenek ezen túl, hanem minden fejezet részeként, horizontális célként kell őket érvényesíteni. Nézzük meg most közelebbről, hogy a gyakorlatban ez mit jelent. Az Európai Parlament rendelte tőlünk ezt a felmérést, azt kérték önök tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, hogy mennyire minden témára kiterjedő a politikai párbeszéd jelenleg, és hány témát, érdemi témát fog át, és nem csak tematikusan, hanem a részvétel szempontjából is vizsgáljuk meg, hogy kik vesznek részt ezekben a párbeszédekben, mennyire hatékonyak a párbeszédek, és a tagállamok e, betöltik-e a nekik szánt szerepet, hiszen az EU ugye nem csak a polgárok, hanem a tagállamok szövetsége is. Van-e hatása, milyen hatása van, és hogyan lehet azt javítani? Ezek voltak a számunkra előírt megvizsgálandó kérdések. Afrika különböző régióiból választottunk országokat, amelyekben elvégeztük ezen kérdések megvizsgálását. Ezekkel a kiválasztott országokkal az EU-nak sajátos és különböző viszonya van. Van köztük kisország, nagyország, olyan ország, amelyen jó a kapcsolatunk, van amelyikkel rossz. Megpróbáltunk tehát egy reprezentatív képét alkotni a sokféleségnek. Nos, az egyes szempontok alapján először nézzük meg, hogy milyen a párbeszéd minősége, és mennyi mindenre terjed ki a párbeszéd. Az EU azon van, hogy a kormányokkal, kormányszervekkel tárgyaljon, ez egy alapvető helyzet, de a civil társadalomat is próbáljuk megkeresni, és folyamatosan javul a párbeszéd minősége, ez általában kimondható, Nyilván az egyes delegációkon is múlik, és az ország körülményein is. Ami a tartalmat illeti, itt már több a kihívás, tehát a részvétel megvan. Ami a tartalmat illeti, nagyon sok helyen azt látjuk, hogy a 23-as cikket nagyon sokszor felvízezik a tárgyalások során. Tehát vannak elszántabb emberi jogi bizottságok is, vannak kevésbé elszántak, és megvan eleve a dolog korlátja. Mivel általában nagyon sok mindenről kell tárgyalni ezekkel az országokkal, nagyon szelektíven válogatják ki a témákat, amikor sikerül összejönni, és nagyon nehéz a follow is garantálni. A nyolcas cikk tehát nem nagyon érvényesül a gyakorlatban. Például Nigériával a formális párbeszéden kívül informális csatornák is vannak, de mégsem nagyon sikerült hatni a jogalkotásra. Nagyon nehéz ezeket a kényes témákat napirendre tűzni, sokszor ezt eleve megtagadja az adott ország, és az minden ország esetében igaz, hogy nagyon kevés a follow-up. És mondom, a, a, hír, a napi aktualitások mellett gyakran elvisz az általános elvi kérdések megtárgyalása. Ami a hatékonyságot és folytonosságot illeti, nagyon fontos lenne, hogy az Európai Uniós szereplők legalább ezt kikényszerítsék, és legalább középtávon az emberi jogok kérdését ö, napirenden tartsák, egyfajta folytonosságot garantáljanak. Egyre több azonban, ez pozitív fejlemény, a formális párbeszéd és az egyéb, ideértve a pénzügyi eszközök közötti kapcsolatot is, de még nem sikerült a mainstreaminget, a horizontális érvényesítést teljesen megvalósítani. Tehát még szó sincs arról, hogy az oktatásban, egészségügyben, kereskedelemen egyaránt megvalósítanánk az emberi jogi szempontokat. Ha tárgyalunk ezekkel az országokkal, az gyakran csak sporadikus az EU delegációk tehát sokat javítottak a helyzeten, de még mindig nem értük el azt, amit szerettünk volna. A következő pedig egy nagy hiányosságra mutat rá. A tagállamok egyenkénti szerepvállalása sajnos nagyon gyenge. Egyes országok persze ö, ö, fellépnek, de mások szinte soha, és főleg nagyon nehéz a tagállamok között egyhangúságot teremteni, nincsen egyhangúság az európai tagállamok között, és ezáltal az európai célkitűzéseket egyes kitáncolások, bilaterális egyezmények gyakran aláásnak meggyengítenek. Azok az országok, amelyeket közelebbről megvizsgáltunk, kevésbé mutatják persze ezt a problémát. Hatás. Milyen hatása van a párbeszédnek? Az Európai Unió szerepe megerősödhet, hogyha ezt a párbeszédet komolyan folytatjuk, és ennek látjuk pozitív példáit. Igenis lehet konstruktív párbeszédet folytatni, sok országgal a civil társadalmat jobban be lehet vonni, és látjuk ezt, hogyha erre kísérletet tettünk, akkor javult is a helyzet. De előfordul az is, hogy teljesen ö, ellenállnak az adott országok. Ez nagyon nagyban azon is múlik, hogy milyen taktikát használ az EU a stratégián belül. Tehát nem elég a stratégia, a taktikának is okosnak kell lenni, ahhoz, hogy hatást tudjunk elérni. Realista megközelítésekre van szükség, a következtetések között ez volt az egyik legfontosabb, amit levonhattunk. Minden szereplő abban érdekelt, hogy az EU ott legyen nála, befektetőként ugyanakkor az EU legyen realista, és legalább saját magán belül a saját hitelességét ne ássa azzal alá, hogy nem eléggé egységesen lép föl, kettős normát alkalmaz. Legyünk realisztikusak, mert a hatás, amit elérhetünk, egyenes arányosan, egyenes arányban függ a realizmusunktól, vagy azzal függ össze. Az EU hatás gyakorlási ereje egyes országokban egyértelműen nő. Az afrikai országokban ez egyértelműen elmondható, de persze nem arról van szó, hogy rá akarjuk erőltetni a saját normáinkat ezekre az országokra, hanem hatást akarunk elérni okos kezdeményezésekkel. És a legelső országokkal, hogyha tárgyalunk, akkor azt látjuk, hogy csak akkor érünk el hatást, hogyha történelmi vonalakat figyelembe veszünk, nem lehet a helyi kultúrát, helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyni. Ha így járunk el, akkor konfrontációra kerül sor, és a hatás sem olyan, amilyet szeretnénk. Tehát a helyi körülmények ismerete, érzékenységek ismerete alapvető fontosságú, ha ez hiányzik a részünkről, akkor nem fogunk hatást elérni. Ezzel összefüggően fogalmaztuk meg a második ö, tanulságunkat, hogy nem szabad túl, túl normatívan eljárnunk, okos kezdeményezéseket kell megfogalmazni, és akkor tudunk valódi hatást elérni. Ösztönzőket kell megfogalmazni, partnerségi kapcsolatokat, amelyek mindkét félnek az érdekében állnak. Csak így lehet hatást elérni. És az AKC országok gyakran fogalmazzák meg kritikaként, hogy nem világos számukra, hogy az EU milyen érdekeket követ, mert nyilvánvaló, hogy nem csak értékeket, hanem érdekeket is képvisel az EU, és nem vakok az egyes országok arra, hogy egyes országokkal szemben mi nem teszünk szóvá semmilyen bajt, mert túl nagyok ezek az országok, és túl sok érdekünk fűződik ahhoz, hogy ne rancsuk el velük a kapcsolatunkat. Kis országokkal szemben pedig gyakran keményebbek vagyunk. Tehát, ha megnézik ezt a karikatúrát, hogy hogy tud hatni a lóra a lovas, azt inkább ez a második ábra mutatja jól, hogy egyszerre kell ösztönzőket és normákat megfogalmazni, és ez az ösztönző nem lehet pusztán pénz, vagy a pénz megvonása, hanem sokszínű, ösztönző rendszert kell működtetni, ha hatást akarunk elérni. És következtetésképpen 2011 óta azt is elmondhatjuk, hogy lehet az emberi jogokat sokféle eszközzel ösztönözni, párbeszéd kormányokkal, horizontalitással, sok minden, de végül is egy adott társadalom, hogy hogyan fog reagálni arra, amit mi itt megfogalmaztunk, bármennyire sokféle az, az egy komplex folyamat, saj, elég komplex a saját világunk is, ezt el kell, hogy fogadjuk, hogy más országokban is gyakran ismeretlen faktorok döntik el azt, hogy ugyanaz a fellépés milyen hatással jár. Egyfajta fekete doboz és nagy kihívás ez, hogy megtudjuk, hogy mi van a fekete dobozban. Nem akarok részletekbe menni, de az ajánlások között négyet emelnék ki. A párbeszéd minőségét sokat javítottuk az utóbbi évek során, ezen az úton tovább kell járni, az EU delegációk egyértelműen dolgoznak ezen, egyre érzékenyebbek a helyi kérdésekre, de ezzel együtt a helyi szereplők meghallgatása után is azt tudjuk mondani, hogy a párbeszédet stratégiai módon kell megfogalmazni. Egy kicsit még mindig túlzottan adhok a találkozások jellege, nem könnyű egyenletességet, folytonosságot vinni a folyamatba, de feltétlenül szükséges lenne minél strukturált a párbeszédet folytatni minden országgal. Itt látják az ajánlásainkat leírva. Jobban oda kéne figyelnünk, hogy mi az, ami megvalósítható, melyek a helyi környezetben sikerrel előre mozdítható témák, vannak olyan kérdések, ahol nem lehet előrelépni, és ezért kompromisszumokat kell kötni az eredmény érdekében. Az emberi jogi párbeszédek gyakran nem eléggé jól előkészítettek. Ezt jogosan fogalmazzák meg kritikaként egyesek. Hogy a pénzeket és egyéb eszközeinket hogyan lehet mobilizálni, annak is sokféle módja van. Az Európai Parlament is támogathatná ezeket az emberi jogi stratégiákat, hogyha jobban odafigyelni. Nincs egységes stratégia, pont az a lényege, hogy specifikus taktikákat kell minden ország irányában kidolgozni, jól meggondolva, interaktív módon ö, folytatni a politikai párbeszédet. És persze folytatni azt, ami már működik. Második nagy ajánlásunk, talán a legfontosabb, elnök úr is kiemelte, hogy most kritikus fázisban vagyunk, az hogy hogyan lehetne legitimebbé tenni ezeket a párbeszédeket Európa szempontjából. Az Európai Unió állandóan elmondja, hogy értékek közössége. De amikor ezt külső fórumokon megfogalmazzuk, akkor egyéb legitimitást is fel kell tudnunk mutatni. Jobban oda kell figyelnünk a helyi emberi jogi agendákra arra, hogy a helyi szereplők, civil társadalom, civil szereplők mit tartanak fontosnak. Jobban össze kéne hozni az európai és helyi agendákat egymással, egy irányba terelni őket. Az Európai Unió tipikus példája annak, hogy millió mechanizmus eljárás működik, és ha sikerülne ilyeneket kiépíteni ezekkel az országokkal is, most csak az Afrika politika tekintetében, akkor legitimebbé válhatna a fellépés, a párbeszéd, más szervezetekkel való együttműködés, például a Jupiennel. Tehát ne lássanak minket olyannak, mint aki keményen és vakul csak a saját céljait akarja megvalósítani, hanem lássák, hogy konstruktívak, rugalmasak, kompromisszumkészek, sokfélék vagyunk, ne legyünk fafejűek akkor, amikor megfogalmazzuk elvárásainkat. És kölcsönösségre építsük, és ez a harmadik ajánlásunk. Gyakran az ákácsi országok úgy érzik, hogy a számukra fontos emberi jogi kérdéseket az EU nem tekinti kellően fontosnak. klasszikus ajánlás, ez a harmadik. Legyünk ö, eredményorientáltak, nem találjuk föl ezzel a spanyol viaszt, de ha már csak kétszer van, vagy háromszor egy országgal egy évben bárbeszédünk, akkor, akkor legyenek konkrét kitűzök céljaink, amiket megpróbálunk elérni. Ezek az egyeztetések gyakran túl általánosak. Legyenek rövid, középtávú célok, és ö, nézzünk szembe azzal, hogy mi az, amit meg tudunk egy konkrét idő határon belül valósítani. Konkrétumokról beszéljünk. Tehát legyen legitimitás, és legyen eredményorientált a fellépés. E- ezen a területen bőven lehetne még előrelépni. Végül utolsó ajánlásunk, ugyancsak nagyon fontos, a párbeszéd sohasem a légüres térben zajlik. Ha jó párbeszédet akarunk, akkor garantáljuk azt, hogy a pénzügyi támogatás mellett más egyéb eszközökkel is megteremtjük a kapcsolatot, nem csak a klasszikus emberi jogi eljárásokkal, hanem nagyon konkrét módon más célokkal, fejlesztési célokkal, ez ugye egy híres és régi összefüggés, hogy a fejlesztés és az emberi jogok összefüggnek, de ne csak erről legyen szó, hanem a polgárok érdekei kerüljenek horizontális fókuszba, legyen koherens a végrehajtás, a jó irányba tartó, és erősítse tovább a fejlesztési eszközök, ideértve a költségvetési eszközök, ágazati eszközök hatékonyságát és egyéb pénzügyi támogatások működését. Tehát az emberi jogi kérdések ne a levegőben gettószerűen érvényesüljenek, hanem szoros együttműködésben más szereplőkkel, más szervezetekkel, az uniónak talán többet kéne tenni annak érdekében, hogy ezen országokban az intézmény infrastruktúra is javuljon, amelyek intézményekkel együtt lehetne működni. Nem csak a civil társadalomról van itt szó, hanem a kormányszervek szélesebb köréről is. Érdemes az intézményi struktúrába beruházni, mert ez közép-hosszú távon is kifizetődő. Ez lenne rövid összefoglalása annak, amit mondom, e, madártávlatból végzett felmérés során megállapítottunk, az Ákácsi országok képviselével közösen. Más országokat is választhattuk volna, de azt hiszem hasonló következtetésekre jutottunk volna akkor is. <coughs> Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes összefoglaló volt ez. Nem emlékszem, hogy pontosan hogyan fogalmaztál, de helyes az, hogy meg kell próbálni meg ö, vizsgálni, hogy hogyan folyik a párbeszéd. Gyakran nem strukturális párbeszéd folyik, hanem a magánszférába is átnyúlik ez, és ez kifejezetten veszélyes lehet. Szeretnék emlékeztetni még egyszer az ajánlásokra stratégiai partnerséget kell kiépíteni a regionális és kontinentális szervezetekkel, különben és nem lehet kényszeríteni ezeket a szabályokat, vagy ezeket az elvárásokat senkire. Nagyon örülök, hogy itt van velünk a biztos úr. Elnézést, hogy túlságosan szigorú voltam vele múlt héten, de Egyébként nagyon jó a kapcsolatunk, az elmúlt öt évben kiváló kollegiális kapcsolat kötött össze bennünket. Ön, ö, személyesen és politikailag is elkötelezett az emberi jogok mellett, föl, különös tekintettel a sebezhető csoportokra. Nagyon örülök neki, hogy múlt héten kifejezetten türelmes volt velünk, és a nyolcas cikktől kezdünk most már elmozdani, elmozdulni, de nem 96 vagy 97 felé. Nagyon érzékeny területen mozgunk itt. Az AKC-nak és az Európai Uniónak um, körültekintően és tisztelettudóan kell egymással bánniuk hogyha probléma van a csendes óceáni vagy Atlanti, a csendes óceáni térségben, akkor ezeket a problémákat ott a régióban igyekezni kell megoldani. A párbeszédre alapuló és nyitott megközelítés rendkívül fontos, remélem ezt támogatja a biztos úr is. Politikai párbeszédről van tehát szó, és meg kell vizsgálni, hogy milyen válaszokat tudunk adni akkor, hogyha az elvárásokat nem sikerül teljesíteni. Pénteken folytatódik a politikai párbeszéd, természetesen ezt figyelemmel kísérjük. Nagyon fontos, hogy az ember igyekezzen a csillagok fele törekedni, mert akkor legalább a, onnan föntről látja, hogy az ambíciói csillagként e, érik a földet. Biztos úr, megadom önnek a szót, és kérem, e, tartsa meg bevezetőjét a vitához. Köszönöm szépen, Michael. A katonói egyezmény 8-as cikke szerinti párbeszéd kulcsfontosságú eszköz annak érdekében, hogy az e- EU és az AKC országok közötti kapcsolatokat erősítsük. Információcsere, kölcsönös megértés, közös prioritások megtalálása nagyon fontos. A 8-as cikk párbeszédet ír elő. Ez a politikai párbeszéd, amely a nyolcas cikkben szerepel, számos kérdésre e, kitér, amelyek rendkívül fontosak, béke, biztonság, a regionális kérdések, a e, migráció, a jó kormányozás, a demokratikus elvek. Az emberi jogok az egyik kulcsfontosságú elemét jelentik a nyolcas cikk szerinti politikai párbeszédnek. Ez kulcsfontosságú e, az alkácsi országokban. Az Európai Külügyi Szolgálat most készít egy felmérést a legjobb gyakorlatokról, amely a 8-as cikkben szerepelhetnek. Az azt vizsgálja tehát meg, hogy az emberjogi kérdések mennyiben szerepelnek a 8-as, vagy milyen formában szerepelnek a 8-as cikk szerinti párbeszédben, és javításokat, korrekciókat javasol, hogyha erre szükség van. Itt az ECDPM egyik munkatársa kiváló tanulmányt mutatott be az elmúlt percekben, és ez számukra a bizottság számára is nagyon sok tanulsággal rendelkezik. A 8-as cikk szerinti párbeszéd számos kiváló gyakorlatot és példát tartalmaz, amelyeket itt megemlíthetünk. A 8-as cikk szerinti párbeszéd keretében utalhatunk Ruandára, ahol a kormány ö, úgy döntött a 8-as cikk szerinti párbeszédnek köszönhetően, hogy megszüntetik a halálbüntetést. Tehát vannak itt mindenképpen pozitív ö, eredmények, ö, tehát a kormányok közötti ö, emberi jogi párbeszéd folytatása fontos, ezt az Európai Unió ajánlhatja. A 8-as cikke mellett fontos eszköz lehet arra, hogy erősítsük a válságban lévő országokat, például Mali. E, a, e, az átmeneti időszakra elfogadott e, terv után az Európai Unió úgy döntött, hogy lépésről lépésre újra felveszi a, fejlőt, a, a fejlesztési politikai párbeszéd szálait. Ez a politikai párbeszéd az Európai Unió számára lehetőséget nyújt arra, hogy az ütemtervet megvalósítsa, amely mm, segít a jogi keretek kiépítésében is. Ezzel el, Togóban, Gíneában és Malaviban és a nyolcas cikk szerinti párbeszédnek köszönhetően sikerült az erőszakot elkerülni, és emberjogi ügyeket napirendre tűzni. A jó és a gyümölcsöző párbeszéd Ruana, Szenegá, Botswana és Gána esetében nagyon fontos eredményeket hozott jogi kérdések, Európai Uniós stratégia. A nyolcas pár, cikk szerinti párbeszéd számos kérdést lefed, mint a büntetlenség, a menekültek kérdése, a menedékesek kérdése, a külföldi cégek szerepvállalása, a konfliktusok megoldásában. A bíróságok közötti és az igazságügyi együttműködés szintén fontos. Ami az ajánlásokat illeti, négy ajánlást fogalmaztak meg, és stratégiai megközelítést kell köz, kell alkalmazni a politikai párbeszédben. Ezt nagyra értékelem, és aláírom én is. A nyolcas cikk nem olyan eszköz, amelyet egyes esetekben, ha szükség van rá, akkor alkalmazzuk. Ez, ez egy alapvető, rendkívül fontos eszköz. Itt mind a két oldal rész, úgy érzi, hogy részt vesz, és, fe, és, és részét képezi egy folyamatnak. Említenék itt egy országot, Burundit, ahol a politikai párbeszéd sokáig nem valósult meg, aztán sikerült mégiscsak elindítani, és sikerült egyes esetekben eredményre jutni, bár nem mindig olyan eredmény, amit elvártunk volna, de mégis lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy hát párbeszédben maradjunk, kapcsolatban maradjunk ami az emberjogi politikai párbeszéd legitimációját illeti. Igaz az, hogy néha az a helyzet, hogy úgy gondoljuk, hogy ez az európai agenda része, de ez nem így van, ez a nemzetközi agenda része, ez rendkívül fontos támogatni, erősíteni azt, hogy, hogy ez nem bilaterális dolog, különböző egyezmények keretében az országok aláírták a kötelezettségvállalásukat emberi jogok kérdésében, és ezért ez valóban nemzetközi kérdés. Az emberi jogi párbeszéd monitorozása is nagyon fontos. Igyekszünk, igyekszünk a, a fejlesztési tevékenységünket erősíteni, és megvizsgáljuk, hogy ha nem, nem jutottunk sikerre, akkor miért nem, és hogy lehetne ezen módosítani. Az is igaz, hogy nem lehet megvásárolni a reformokat, de lehet támogatni a reformokat. És bizonyos javulásokat mindenképpen el lehet érni. Most rátérek egy nagyon fontos kérdésre, amelyet Michael említett, hogyha látom, hogy az átfogó politikai párbeszéd működik, és ezt a GPS-ben is említettem, a, az őszinte és nyitott párbeszéd ritka. gyakran tekintettek erre úgy, hogy erről nem kell beszélnünk, az emberi jogok, az LGBT jogok. Én tudom, hogy különböző álláspontok léteznek ezzel kapcsolatban, de mégis nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, hiszen végeredményben mindez az emberi jogok kérdése, ezt nem lehet ignorálni, nem lehet szőnyeg alá söpörni és én is a hitelességemet vesztem, hogyha nem beszélünk erről a kérdésről. Még az én családom sem érti meg, hogyha nem vetem fel ezeket a kérdéseket, akkor ez valóban nagy problémát jelent. És ez aláássa a hitelességünket hogyha nem tudjuk megvitatni ezeket a kérdéseket, az nagy problémát jelent. Ezért most új lehetőségeink vannak, a nyolcas párbeszéd például Uganda és, Pá- és Nigéria esetében folyik. Az ugandai ö, fél igenis részt vesz ezen a párbeszéden, ez nagyon jó, nagyon nehéz lesz ez a párbeszéd, de legalább képesek vagyunk ezeket a kérdéseket felvetni. Ugyanis nagyon fontos, hogy beszéljünk erről, beszéljünk és találjunk módot arra, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy az embereket azért, mert nincs más, azért, mert más a szexuális orientációjuk van, ezért ne ö, ö, büntessék őket. Ez ne vonjon szankciókat maga után. Ez számomra természetesen teljesen világos és egyértelmű, de hát ez sajnos nem mindenhol van így. Ö, Nigériában, Nigériában is folyik az emberjogi párbeszéd, és reméljük, hogy hamarosan más országokkal is napirendre kerül az LGBT kérdése. Ezen a területen mindenképpen előrelépést kell elérni. Tudom, hogy hosszú lesz ez az út, de legalább azt el kell érnünk, hogy ne kriminalizálják ezeknek a személyeknek a, a viselkedését. Én az első lépés az úton az az, hogy tudatában legyünk, hogy a szexuális orientáció miatt sehol senkit nem érhet szankció. Azt gondolom, hogy ezek a párbeszéd, ez a párbeszéd rendkívül fontos előrelépést jelenthet. Ennyiben hagynám. Azt gondolom ugyanis, hogy valamilyen úton, módon előre kell lépnünk. A nyolcas cikk az egyetlen eszköz, hisz, ami a kezünkben van, hiszen a büntetés nem működik. Ez, ez a párbeszédet nem erősíti. Nagyon súlyos esetekben lehet használni, de ha e, valóban előrelépést akarunk elérni, akkor, akkor a, erre csak a megbeszélés, csak a párbeszéd lehet a megfelelő út. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Commissioner. And... Köszönöm, köszönöm szépen, biztos. nagyon örülök annak, hogy szívéből beszélt. Az emberi jogi kérdések fontossága a fejlesztési politikában, ez, e, ez nagyon fontos. Az LGBT-ről beszélt ön is. Fontosnak tartja ezt a kérdést. Számomra ez nagyon összetett, homoszexuálisként, hiszen folyamatosan arra gondolok, hogy mi lenne, hogyha Ugandában születtem volna, vagy Indiában születtem volna. Ezek az országok kevésbé toleránsak, mint az enyém ma. Ma. De nagyon sok Európai Uniós tagállam nagyon hosszú úton ment végig az emberi jogok tiszteletben tartása terén fel kellene vetni azt a, ezt a vitát, ezt a kérdést. Ön említette azt, hogy hogy ember, nemzetközi emberjogi egyezmények megsértésének sorozata az emberjogi párbeszéd, holott ezek az országok önként írták alá ezeket az egyezményeket. Ha megnézzük Afrikát, az Afrikai Unió, hogyha az Afrikai Unió emberjogi bizottsága fellép, ezt, ezt kellene elérnünk, hogy ők lépjenek fel, és ők pár, folytassanak párbeszédet az Afrikai Unió tagországaival, hogy ez ne, ne, ne gyarmatosító vagy, vagy, vagy felülről jövő rákényszerítésnek tűnjön, hanem az Afrikai Unió fórumán belül oldják meg ezeket a kérdéseket. A a poligámia kérdése, amely, amely csak a férfiakat favorizálja, a női jogok kérdése és egyéb eh, kérdések is felme, felmerülhet, felmerülhetnek. Most pedig a külügyi szolgálat részéről az eh, afrikai országokért eh, felelős személyt üdvözlöm, sok szeretettel önt felel rengeteg országért, régióért, valószínűleg nincs túl sok szabad ideje. Föveki úr, önnek meg is adom a szót. Ön kiváló diplomata, meg is adom a szót, és nyilván betartja az időt. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr mondja Verváke úr. Az EU-Afrikai sós találkozó eh, előtt vagyunk egy héttel, úgyhogy kollégám sajnos eh, eh, nem tudott eljönni, ugyanis teljes mértékben a csúcs találkozóra koncentrál, és ezt készíti elő. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Hadd kezdjem azzal, amivel a biztos úr befejezte. Nigériával és Ugandával kötött, folytatott párbeszéd, és ezek, ebben a két országban a homoszexuálisok ellen irányuló törvények elfogadása. Nos, itt ugye a nyolcas cikk szerinti párbeszéd keretén belül utalnunk kell, emellett utalnunk kell a fő képviselő a főképviselő reakciójára azonnal elítélte ezeket a törvényeket, és elítélte a kis, kisebbségi csoportok elleni diszkriminációt és az alapvető jogok megsértését. A civil társadalmat is felhívta arra, hogy, hogy lássák, hogy ez a két ország a nemzetközi egyezményeket nem tartja be. A párbeszéd, amely Ugandában pénteken kezdődik, ez nagyon, ez nagyon intenzív előkészítő munka előzte meg. Az ugandai eh, párbeszéd keretén belül biztosítani szeretnénk, hogy a hatóságok az LGBT személyek üldözését azonnal szüntessék meg. Ez a, ez a kérdés a szélesebb körű emberjogi párbeszéd részét képezi. Az LGBT jogok során bekövetkezett visszaesés az egész emberjogi párbeszéd visszaesését jelenti. Mi támogatjuk az Európai Bizottságot és azt gondoljuk, hogy az nyolcas cikk szerinti párbeszéd keretén belül kell ezeket a kérdéseket most felvetni. A szélesebb körben elmondhatom, hogy az ECPDM, ECDPM tanulmányát üdvözöljük, és a legjobb gyakorlatok értékelése folyik. Részt veszünk ennek a tanulmánynak a, az értékelésében. Született néhány megjegyzés, amelyekre szeretnék utalni. A nyolcas cikk hatását meg ö, ö, értékelni de természetesen nem könnyű. A nyolcas cikk hasznossága és hozzáadott értéke az, hogy folyik a párbeszéd, és és ez nem nyilvános párbeszéd, ugyanis néha a nyilvános párbeszéd kontraproduktív. A hatás értékelése az nagyon hosszú távú. Ami az eredményeket illeti, az is eredmény, hogyha valami nem történik meg, ugyanis a nyolcas cikk a megelőzésre koncentrál többek között, úgyhogy ha sikerül elkerülni bizonyos emberjogi jogsértéseket, az nagyon nagy eredmény. Jónak tartjuk az országok körét, amelyeket kiválasztottak a tanulmány elkészítéséhez. Az ország tanulmányokat még tovább lehet mélyíteni. Itt nem szeretnék mélyebbre menni, ami a politikai ajánlásokat illeti, természetesen ezek a politikáknak strukturálisabbnak kell lenniük. Már utaltam az ugandai párbeszédre, ez egy strukturális párbeszéd, amelyet most készítünk elő a helyi hatóságokkal. Néha a civil társadalmi szervezetek is részt vesznek a párbeszédben, néha részt vesznek a magukon az üléseken is. A tagállamok is szorosan figyelemmel kísérik ezeket a párbeszédeket, ők is kiválaszthatnak bizonyos elemeket, amelyeket felvetnek a párbeszéd során, aztán az agenda prioritásokat is közösen határozzuk meg. A párbeszéd legitim, De nagyon fontos ezt a helyi, regionális vagy kontinentális agendával összekötni. Ez egy nagy, nagyon erős, hatékony eszköz. Minél több eh, helyi szervezetet be tudunk vonni, annál eh, hatékonyabb ez a párbeszéd. Néha az országok, eh, ezek az országok fordulnak hozzánk, mint például Burundi múlt héten, és ők kezdeményezik az emberi jogi egyezményt. Itt kritikus párbeszéd folyt az emberi jogi kérdésekből, és ez az ország fordult hozzánk, és ők kerestek meg bennünket. Ez is mindenképpen pozitív eh, referencia. A monitoring eredményei. Nos, Mm, például nézzük meg, hogy, hogy milyen follow-up követi a választási megfigyelői csoportok munkáját. Most már nagyon strukturális párbeszéd folyik az ajánlásokkal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy az emberjogi párbeszédben is ez hasznos lehet. A nyolcas cikk szerinti párbeszéd az AKC országokkal folytatott párbeszédünk egyik magját képezi. Az Európai Uniónak és az Európai Unió partner országainak ez egy nagyon fontos eszköze. A kölcsönösség rendkívül fontos, ugyanis ez összetettebbé, de gazdagabbá is teszi a párbeszédünket. A hosszú távú elkötelezettség, elköteleződés is nagyon fontos. Tiszteletet kell, tiszteletben kell tartani egymást, egymás értékeit, és nagyon fontos felismerés az, hogy a gazdasági fejlődés és a stabilitás összefügg az emberi jogok és a demokrácia állapotával. Köszönöm. Thank you very much indeed, uh, Mr. Viveki. Um, <clears throat> and this neatly... Köszönöm szépen, Ferveke úr. Jó átvezetés ez a következő felszólalunkhoz. A múlt héten elértünk kedvező dolgokat, hiszen valódi vita zajlott az LKC tagállamokkal, afrikai karib térségbeli és csendes óceán térségbeli országokkal. A homoszexualitással kapcsolatos magatartásról volt szó. Az elmúlt tíz év során ezt mindig kérelmeztük a Szociális Szakbizottság részéről, ez mindig is napirenden volt, de aztán ezt az elkecsi országok mindig blokkolták, nem akarták lefolytatni ugyanis ezt a vitát. Most megindult a vita, ez megváltoztatja a tényelest. Nem volt ez kellemes a teremben ülni, amikor hallhattuk, hogy a halálbüntetést tapsal ünnepelték sokan, hiszen sok országban a homoszexualitás halálbüntetéssel büntetendő cselekmény. Nagyon fontos felemelni a hangunkat ezzel szemben. Madonna, a popster mondotta, hogy hogyha az emberek emberi jogi harcosok válnak, akkor az igencsak mély benyomást tesz az emberre. Az LGBTI aktivistára, a, aktivistának adnám meg a szót, aki nem csupán aktivista, hanem emberi jogi harcos is. Cseszna Mihilo asszony, üdvözöljük itt körünkben, tapsoljuk meg őt. Akenov asszony, köszönöm szépen, elnök úr valójában az LGBT közösség tagjaiként nagyon nehéz időket élünk. Aktivistaként is nagyon nehéz dolgokat tapasztalok meg Afrikában. Előkészítettem egy előadást, de egyes kollégák azt kérdezték, hogy hogyan is látom a jelenlegi helyzetet. Három választ kaptam erre, és ezekkel kezdeném. Olyan a helyzet, mint hogyha a szakadékban lennénk, mondott az egyikük, a másik aktivista pedig azt mondta, hogy Afrikában olyan a helyzet, mint egy bozó tűz során. Hogyha nem ellenőrizzük ezt a helyzetet, akkor ez mindenhova átterjedhet ez a probléma. A harmadik személy pedig azt mondta, hogy olyan ez a helyzet, mint hogy a szülési fájdalmakat élnénk át, sok mindent átértünk már, és ezt egy fontos dokumentumban is rögzítettük. Az egyén jogai kerültek ott rögzítésre, de egyes esetekben, például Nigériában 2013 óta létezik ott egy tilalom az azonos neműek házasság kötésére vonatkozóan, és néha ezt a szörnyet, amely ilyen dokumentumok során születik, először ártalmatlannak tűn láthatjuk, de aztán később a törvény igencsak súlyosnak bizonyulhat a gyakorlatban, és Nigériában és Afrika számos országában ez kedvező fogadtatásra talált, noha címe ennek a dokumentumnak csalóka. Ez a legrosszabb törvény, amely emberi jogsértést rögzít, mondották. A 99-es nigériai alkotmány megsértéséről is szó van itt, valami nemzetközi szerződéseket is sért ez a törvény, melyeket Nigéria nem csupán aláírt, hanem ratifikált is és végre is hajtott. Itt az egyén privátszférája elleni támadásról is szó van, az emberi jogi aktivisták kriminalizációjáról. Az a helyzet, hogy azok az emberek, akik a szociális támogatás és az emberi melegség mellett törnek láncsát, most már büntetéssel sújthatók, és minden rokonszem nyilvánítás homoszexuális magatartásnak minősülhet, bélyegeződhet, Mindenkit megbüntethetnek ezen törvény értelmében, olyan aktusokért is, amelyek az egyén életében zajlanak, vagy olyanokért, amelyek nyilvánosság előtt történnek. Ezen cselekmények értelmezése az állam hatáskörébe tartozik. Valóban összehasonlíthatjuk ezt egy erdőtűzzel, ezt a helyzetet, hiszen ez úgy terjedhet, mint egy erdőtűz. Januárban aláírták ezt a törvényt, Uganda szintén más, illetve más országok, mint Kenya, Kongó, Kamerun, Gána, Gambia szintén hasonló törvényeket fogadtak el. 2006-ban az volt a helyzet, hogy megszületett az azonos neműek házasságának tilalmára vonatkozó első törvény. Ez meglepő volt számunkra, mi ezzel ellen felléptünk. Nem értettük, hogy hogyan lehet Nigériában egy ilyen törvényt elfogadni. Tudtuk, hogy példakép funkciójunk van, és Kamerun és Szenegál valójában a homoszexualitás melletti aktivisták bebörtönzéséről adott hírt. Hogyan is hatott ez a törvény? Büntetlenség volt törvényben azokkal szemben, akik homoszexuálisnak tartják magukat, mindig is voltak túlkapások, de nem ilyen mértékben, mint jelenleg. Mindaz, ami nem illeszkedik a heteroszexuális mainstreambe, azt megtámadják, azokat az embereket akár vasrudakkal, késekkel, fa vagy deszkal, lapokkal támadják. A homoszexuálisok elleni szlogeneket kiabálnak, támadások vannak az éjszaka során is, embereket megvernek, néha halára vernek, és tudhatjuk, hogy ezen áldozatok nem találnak védelemre. Nem csupán Nigériában vannak ilyen túlkapások, egy szomszédos országban is volt ilyenfajta incidens, mely szerint az iskolások egy iskolatársukat halára verték, azt mondták róla, hogy homoszexuális, és őket, ezeket a támadókat felmentették Lagosban, férfiak csoportját vették őrizetbe, mert olyan embereket, akik mesztelenek voltak, elvertek vas rudakkal, mert homoszexuálisnak tartották őket. Aztán körbevezették őket a ö, településen, és ö, a nyakukba táblát akasztottak a buzi felirattal. Nos, ezek a személyek, az áldozatok, börtönben voltak tíz évben keresztül, nem volt alkalmuk fellebezésre. Nigériában és Afrikában, Afrika számos más országában naponta történnek ilyen események. Sajnos az a helyzet, hogy sok esetet be sem jelentenek. Tudom, hogy ez sokakat felháborít és dühít. Kérdés az, hogy mit is tehetünk. Nagyon nagyra becsülöm, amit az Európai Unió országomban tesz, hogy biztonságos helyeket, menedékeket hozzon létre, ahol párbeszédet lehet kezdeményezni, találkozni lehet, hogy egy kritikus tömeg jöjjön létre ezekből az emberekből, hogy meghallgatásra találjon az ügyünk. Itt diplomáciai csatornákról is szó van a kormányunk felé, hogy a kormánynak kifejthessük, hogy a helyi, regionális, nemzetközi szerződésekhez, jogi kerethez tartania kell magát, minden embert védenie kell a kormánynak függetlenül szexuális irányultságától, szerelmi életétől. Még nem sikerült ezt a szörnyet legyőznünk. Miért is ez a helyzet? Miért süket a kormányunk a büntetlenség ezen ö, helyzetével szemben, ami az LGBT áldozatokat illeti? Miért is fogadtak el ilyen törvényeket az országunkban? Itt egy politikai-gazdasági harc kezdődött meg, és mi vagyunk, mondhatni, a váltópénz ezen harcban. Számos helyen a Genfi Emberi Jogi Tanácsban, az ENSZ fórumain túlszul ejtenek minket, a kormányunk túlszul ejt minket, amikor különböző dokumentumok elfogadásáról van szó, amelyek az LGBT személyek és aktivisták életfeltételeit javítanak. A sorsunkat a nemzetközi fórumokon arra használják ki, hogy fejlesztési segít kapjanak, gyakran azonban itt olyan dolgokról van csupán szó, hogy bűnbakot találjanak más dolgokról elterelendő a figyelmet, mint például a korrupció, vagy az egészségügyi ellátás problémái. Gyakran kihasználják az emberek tudatlanságát, és a legsősabb szegénységet, amelyben sok ember él, Nigériában és Ugandában megmutatják a szavazások és ezen törvények esetében. Nigéria elnöke népszerűség jelentősen csökkent, sokan kritizeltek őt gyengének, határozatlannak bélyegezték, voltak korrupciós botrányok, a kabinetjének legfontosabb minisztereit érintették ezek. Végre tennie kellett valamit, ami erősnek láttatta őt a közvélemény szemében, és ezért aláírta ezt a törvényt. Ugandában az a helyzet, hogy bármiféle törvényt elfogadnak pornográfia ellenében, a jelenlegi hatalombirtokosai továbbra is hatalmon maradnak elnökválasztások nélkül. Nos, itt is az a cél, hogy mi kerüljünk előtérbe, és a hiányosságok megszüntetésével nem foglalkoznak, mint például az a leromlott egészségügyi rendszer, vagy az iskolák rossz helyzete, vagy akár a magas csecsemő halandóság kezelése. Nos, tisztelt elnök úr, országaink nincsenek abban a helyzetben, hogy kormányozzák magukat, noha több ország már több mint 50 éve független. Mit is kezdtek a szabadságukkal? még mindig a gyarmatosítókat teszik felelőssé az országban uralkodó szegénységért. Most már fél a függetlenek vagyunk, vannak saját forrásaink, amelyek lehetővé tennék, hogy paradicsomban éljünk, de a küzdelmünk továbbra is folytatódik, és az egykori gyarmatosítók bábjaként írnak le minket. Miért nem tudunk előrelépni? a nyugatot ö, vádolják ezért sokan, hogy erkölcstelen értékeket támogatnak, a keresztény és erkölcs értékek ellen van, de hogyan ö, léphetnek fel ezek az emberek az erkölcs az értékek őrzőiként? Nos, mindennek a kihatásai szörnyűségesek, és ez csupán a jéghegy csúcsa. Képzeljék el, mi történne, hogyha ilyen törvények egy szélsőséges vallási ö, kisebbséget képviselő kormány kezébe kerülnének. Az ellenzék és az LGBT aktivisták ö, megsemmisítése lenne a céljuk ezáltal. Tehát ezt a szönyet valahogy le kell küzdenünk, szankciókra van szükségünk, amelyek valóban üzenetet küldenek azon országok irányában, amelyek ilyen drákói törvényeket fogadnak el saját állampolgáraik ellen. Ez elfogadhatatlan, ilyen drákói büntetéseket alkalmazni. Nos, ezek az országok, amelyek ilyenfajta törvényeket írtak alá, a fejlesztési segélyt nyújtani számukra és segítők számára, ezt mindenképpen fel kell függeszteni. Természetesen itt nem a nem kormányzati szervekről van szó, az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, a vízum kiadást meg kell tiltani a kormány tagjai számára, és azon bizottságok szám, tagjainak számára is, amelyek ezeket a törvényeket kidolgozták, elfogadták. Az igazságszolgáltatás elnöke és az ország elnöke is ilyen tilalom alá vonandó, valamint azok a vezetők is, akik ilyen törvények mellett törtek láncset, vagy teszik ezt a jövőben. Azok az újságírók is, akik uszító cikkeket írtak, és az LGBT aktivisták ellen lépnek fel, azok is ilyen tilalmakkal sújtandók. Aktivistáinknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy diplomáciai csatornákhoz fordulhassanak, és a donoroknak meg kell vizsgálnunk, hogy hova is kerülnek az adományozott pénzösszegek, hogyha például az LKC egyik testületében az ország tagságát felfüggesztik, akkor ez is egy fontos jelzés. És uh, itt nem uh, az uh, állami hatalom képviselőit kell meghívni a különböző fórumokra, hanem a nem kormányzati szervezetek képviselőit. Az LGBT szervezetekbe be kell ruházni, hiszen gyakran még képzési, oktatási lehetőségek sincsenek, még iskolába sem járhatnak. Mindenképpen a félelem légkörében élnek, amely az évek során megerősödött. Mi tehát a szakadék mélyén állunk, elnök úr, és várunk. Kérdés az, hogy képesek-e arra, hajlandóak arra, hogy velünk erre az útra lépjenek. Köszönöm. Dorothy, thank you. Köszönöm szépen. Cseszna Bibli Hóasszony, Hogy készek vagyunk-e? Hm. Nagy megvilágosodás volt számomra sok minden, amit mondott, és jó, hogy az AKC vita után most ez is elhangzott. Az Európai Parlament egyébként szigorú állásfoglalást fogadott el, nem csak az ugandai, hanem a nigériai helyzettel kapcsolatban is, és a bozott tűz talán elindul. Most megadom a szót az AKC delegáció elnökének, aki privát szakmája tekintetében jogász, és a saját szempontjából fog rávilágítani néhány kérdésre. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívták az AKC országok titkárságát is erre a párbeszédre, és a főtitkár urat szeretném kimenteni, nagyon elfoglalt, a mostani csúcsok miatt, és nem tudott ma eljönni. Ugyanakkor nagyon hálásak vagyunk, hogy bevonnak minket minden a témával kapcsolatos vitába. Ön is elmondotta, hogy a nyolcas cikk rendelkezik arról, hogy az egyes tagállamoknak kötelességük az EU-val párbeszédet fenntartani, és a 9-es cikk pedig az emberi jogokat, mint univerzális, megoszthatatlan jogoknak tekinti. Tehát ez egy alapvető pillér valóban, és örülök annak, hogy azon magasrangú képviselőket képviselhetem itt, akik ezekben a témákban az ánkási országokban már sokszor megszólaltak. Burundi például éppen nemrégiben jött elő új gondolatokkal a politikai párbeszéd tekintetében. Rá szeretnék mutatni arra, és ez a saját véleményem, hogy valamennyi Ákácsi országban van alkotmány, amely tartalmazza az emberi alapjogokat, és a legtöbb alap törvényben megtalálják azokat az alapjogokat, amelyeket világszerte fontosnak tartunk, és ezeknek a gazdasági, szociális lebontását is tartalmazzák gyakran ezek a törvények. Ugyanakkor a bírák értelmezésére is sok mindent rábíznak az egyes országok, a gazdasági, szociális jogok tekintetében különösen, és ebbe nagyon nehéz beleszólni az egyes országok gazdasági helyzete miatt örülök annak, hogy az emberi jogok mainstreamingesítését valamennyien fontosnak tartják, például a vízhez való hozzáférés kapcsán, a lakhatás, élelmezés kapcsán is, de nagyon nehéz egyes konkrét helyzetekben érvényesíteni ezeket a jogokat, mert olyan jellegű problémákkal küzdködnek, amelyek hát sokkal fontosabbnak tűnnek számukra. Ezek az országok, amelyeket önök itt elemeztek, ideértve Nigériát is, amelyel foglalkozott az Emberi Jogi Bizottság is, vagy Ugandában is, van az Emberi Jogi Bizottságnak szervezete, és ezek a szervezetek gyakran úgy érzik, hogy nem kapnak kellő támogatást, hogy az egyének emberi jogait érvényesíteni tudják. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, az AKC országok számára, és nincs arra felhatalmazásom, hogy részletekbe menjek, valamennyi AKC ország nevében beszéljek, de tudomásul vettük a megalapításokat. Köszönöm szépen, hogy ez így van, és hogy meghívtak. A biztos úr nem ment el, csak egy telefon hívása volt. Most akkor a következő órában a képviselőtársaimnak fogok lehetőség adni, és ha van időnk, akkor a vendégeinknek is, hogy párbeszédet folytassunk. Doroti hivatkozott arra, hogy más jogokat is esetleg föl kell adni annak érdekében, hogy ezeket a jogokat érvényesítsük. A 30-as években, a 40-es években európai szembesült ezzel a kérdéssel. A saját hazám például ö, azt mondta, hogy ö, hogy igen, bevonulunk egy másik országba, tehát vannak helyzetek, ahol felülírják ezeket a jogokat. Míg erre nézve azt látom, hogy Európában is voltak olyan országok, ahol diktatúra érvényesült, és minden jogot lábbal tipartak. És a második világháborúban nagyon is előfordult Európában is, hogy éjszaka valakit elfogtak, és csak azért elhurcoltak, mert valamilyen szempontból nem felelt meg minden elvárásnak. Ma már az Európai Unió alapelvének tekinti ezt, hogy ezt nem hagyja, hogy újra megtörténjen. És valamennyi más országgal a világban mindent megpróbálunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Uniót vezérlő alapértékek, az emberi jogi karta érvényesüljön a világban, és az emberi jogi karta is, amelyet az Európa Tanács fogalmazott meg a második világháború után. Tehát Ezeket elmondtam, és akkor most Michel úrnak adok szót. Elnök úr, köszönöm. És köszönöm az elődeimnek izgalmas előadásaikat. Bezajt úr nagyon jól bemutatta magát a tanulmányt, és Dorotinak pedig köszönöm, hogy ennyire átélten vázolta számunkra az LGBTI közösség helyzetét. Az AKC EU múlt heti eseményén sok minden elhangzott, amit az interneten most elolvasható, tehát nem akarom ezeket mind felsorolni, mert általában véve szeretnék beszélni, és ennek egyében mondanám azt, hogy a többség mindig nagyon veszélyes. Ha egy többség itt a parlamenten belül is valamit akar és elér, akkor nem sok tekintettel van a legyőzött kisebbségre. Minden körülmény között ezért azt kell, hogy gondoljunk, hogy attól még, hogy egy többséghez tartozunk, nem, mint az, nem biztos, hogy mindenben igazunk van. Az AKC-EU találkozókon, és legalábbis sokon, amelyen részt vettem, ezerszer szó volt már az ENSZ univerzális emberi jogi nyilatkozatáról, amely megkülönbözteti az úgynevezett nyugati szabad társadalmakat, ahol természetes módon érvényesülnek ezek a jogok, és azokat az országokat, ahol ha csak nem szorítjuk rá őket, akkor el akarják nyomni a lakosságukat. És, na most amikor legalábbis ez a nyilatkozat született, akkor még ez volt a, a felfogás, és sajnos bizonyos értelemben még most is. Írországban is előfordul számos jogsértés, és gondolom Brüsszelben is ezt el lehet mondani, és szeretjük magunkat jobbnak tartani azról, attól a másik világnál, vagy annál a másik világnál. Amikor John Bruton idején én európai ügyek minisztere voltam, és annak idején ő a Riot Act kapcsán felmerültek emberi jogi kételyek nálunk. És akkor derült ki számomra is, hogy mennyire el vagyunk maradva európai ország létünkre, és azt arra kellett keret két ököllel, hogy bizonyos alapjogokat figyelembe vegyünk. Érdekes volt azt látni, hogy mennyire nehéz volt ezt elérni. Tavaly, múlt héten, amikor a parlamentben ugyanez a kérdés felmerült az Ákácsi csúcs találkozón, akkor a meleg jogokról beszéltünk Uganda és Nigéria kapcsán, akkor sokszor elhangzott, hogy ne akarjuk rá erőltetni kulturális előítéleteinket egy országra. Az ASEM ülésen ugyanez, ugyanez jött elő, ne akarjuk a saját normáinkat ráerőltetni más kultúrai országokra. És itt van a fő probléma tényleg, mert nagyon könnyű lesöpörni az asztalról ezeket a felvetéseket Szíria, Uganda vagy bármelyik ország kapcsán, azzal az érveléssel, hogy az EU túlzottan ö, kulturális hegemóniát akar gyakorolni. De ö, múlt héten nagyon sok ö, AKC képviselő ö, visszadobta nekünk a labdát, hogy pont a brit jogalkotási hagyomány okozza ezt az egyes országokban, ezt a megkülönböztetést például. Úgyhogy mit lehetne annak érdekében tenni, hogy ez a hozzáállás enyhüljön. Egyes AKC országok múlt héten azt mondták, hogy ha ez így megy tovább, akkor kilépünk. Ö, ö, ö, úgy viselkedik az EU még mindig, mint egy szülő a gyerekével. Ö, ö, kitagadlak, ha nem így vagy úgy viselkedsz. Ö, ö, kicsit elromlott a, a, a hangulat. Doroti és elmondta, hogy 78 ország tapsolt, amikor Nigéria és Uganda meghozta ezeket a törvényeket. Tehát sajnos nagyon sokan gondolják úgy, hogy ezek így helyén valók. Vaszak úr is elmondta, hogy mit lehetne annak érdekében tenni oktatásilag, képzésileg, anélkül, hogy európai normákat és kultúrát akarnak ráröltetni ezekre az országokra, hogy mégis ösztönözzük őket ezekre az emberi jogi alapnormák betartására. Ez egy óriási dilemma számomra, az, hogy sokan azt mondják, hogy nekünk sajátos a kultúránk, ezt úgysem értitek, és erre hivatkoznak mindkét oldalon. Köszönöm még egyszer a kiváló előadásokat, és köszönöm, hogy meghallgattak engem is. Görenc úr kapszót. Köszönöm szépen valamennyi felszólalnak, aki kifejezte a véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de különösen a LCDPM tanulmányszerzőjének köszönöm Tudjuk, hogy milyen kényes a viszony a 8-as cikk és a 96-os között. A 8-as szerint párbeszédre van szükség, a 96-os pedig előírja a szankciókat. Nos, ami nekem egy kicsit hiányzik, az az a tény, hogy itt továbbra is a kettős mércével mérünk, ez az imázs marad meg, amikor ezt a problémát megközelítjük mégpedig a következőre gondolok. A tanulmány szerzője azt mondja, hogy az Európai Unió világos elképzelésekkel rendelkezik azt illetően, hogy hogyan kell az emberi jogokat tiszteletben tartani. Tehát itt ez szerepel a szerződésekben, és számos hivatkozás van, és nagyon jó, hogy ezt mi parlamentként támogatjuk. Aztán pedig azt mondja a szerző, hogy az Európai Unió álláspontját egyes tagállamok gyengíthetik. Kitalálhatjuk, hogy melyek ezek. A tanulmány nem pontosít, de tudom, hogyha neveket kérnék, kockáztatnám, hogy felvegyem ezt a kér... feltegyem ezt a kérdést. Tudom, hogy kevesen kockáztatnák az Európai Unió álláspontjának gyengítését, ugyanakkor tudjuk, hogy létezik ez a probléma. Ami engem zavar, az, az hogy a 96-os cikk megtiltja a, az LKC tagállamoknak, hogy társfelelősei legyenek azon döntéseknek, amelyeket a szankciók keretében hoztak. Tehát csupán az európai fél foganatosít szankciókat, azzal az okkal, hogy az emberi jogok tiszteletben tartását illető erős álláspontot gyengítheti az együttes döntés az elkátség tagállamokkal közösen. Tehát a legtöbb döntést együtt döntés keretében hozzák. Itt a kettős mérce megmagyarázza azt a tényt, hogy az Európai Unión belül lehetnek gyenge elemek, tehát lehetnek gyenge láncszemek, Ugyanakkor viszont a 96-as cikk keretében, hogyha ott viszont a tagja, az EKC tagállamoknak nincs joguk az együttdöntésre. Vannak olyan tagállamok, amelyek példaszerűek, és igenis részt vehetnének ebben a döntéshozatalban, ismerem a nehézségeket, részt vettem az ezzel a kérdéssel kapcsolatos tárgyalásokban, tudom, hogy mennyire kényes ez a kérdés, de azt hiszem, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy esetleg lennének olyan elkettsé tagállamok, amelyek példaszerűek, amelyekkel szemben nincs kifogás, sőt, akár jobbak is, mint bizonyos EU tagállamok, és nekik meg lehetne adni ezt az együttdöntési jogot. Talán itt az intézményi szerkezetten lehetne elgondolkodni, el lehetne gondolkodni ezen a kérdésen. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni ezt a kérdést, csak azért, mert bonyolult. A második kérdésem, mit is teszünk, amikor elérünk a párbeszéd határára? A bizottság egy intézmény, egy intézményes partner, a tagállamok úgy szintén, mi a, mikor jön el az a pillanat, és itt a szerző is felteszi ezt a kérdést, a tanulmány szerzője, tehát hogy mikortól történik az a párbeszédes folyamatban, amikor az EU vagy a tagállamok már azzal vádolhatóak az elkecsi tagállamok részéről, hogy nem lépnek fel. Tehát azt hiszem, hogy a tagá, ezen országok vezetői nagyon is figyelnek erre a kérdésre, amikor helyi szinten folytatnak párbeszédet a civil társadalmak ö, szintjén. Talán ezt a kérdést illetően is lehetne egy részletesebb álláspontot megismerni az ön részéről. Thank you, Charles. Just before I pass the floor to Mr. Köszönöm mindjárt Martinez kollégának adok szót, de előtte még izgalmas, hogy van egy meg, társulási megalapadásunk, és ez alapján mondhatjuk azt, hogy ö, azt is, hogy úgy gondoljuk, hogy ez helytelen. És ha kitartotok emellett, akkor számoljatok a nemzetközi következményekkel, mert ezzel nemzetközi elveket ástok alá, ha nem foglal, fogalmazunk világos nyelvezeten, és nem szorítjuk rá az országokat arra, hogy az általuk is aláírt nemzetközi szerződéseket betartsák, akkor ezeket ássuk alá. Az Emberi Jogi Bizottság működik ezekben az országokban. Tehát elvileg a két országnak nemzetközi kötelezettségeiket teljesíteni kellene. Az a gond, hogy nem a jogok leírása, hanem a jogok gyakorlati védelmezése hiányzik. Ahogy Gay Mitchell is mondta, az, hogy a privát szféra védelme, a szabad gyülekezés joga, a véleménynyilvánítás joga, ezek olyan alapjogok, amelyek a Földön mindenkit megilletnek. És valakit csak azért elkülöníteni, mert pusztán a szexuális orientációja, vagy akár az nem is csak a róla alkotott kép eltér a szokásostól, ez alapján valakit kirekeszteni, ez az emberi jogok, legalapvetőbb jogok megsértése is, akkor vállalni kell az ezzel járó következményeket is. Miguel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy rendkívül fontos és érdekes az ilyenfajta ülés. Ugyanakkor viszont érzelmektől fűtött is lehet meghallgatni egy olyan barátunkat, mint a nigériai előadó, mindenképpen számít hat szolidaritásunkra. És az is tény, hogy ezen előadók meghallgatása azonnali együttérzésünket váltja ki, feltételek nélkül. Hiszen ezek az emberek szenvednek Nigériában, Ugandában. Amit ők elszenvednek, azt mi is elszenvedjük. Ez a fenyegetettség, amely alatt élnek, barátaink, testvéreink bármely országban, ezzel teljes mértékben együttérzünk, érzünk, szolidaritásunk mindenféleképpen minden kétségen felül áll. Aztán itt mindenképpen felmerül a cselekvés szükségessége minden lehetséges erőnkkel az Európai Unió részéről. Ami engem illet, az elkecsébeli kollégákkal beszélgetve felismertem azt, hogy talán három tanulságot vonhatunk le mindebből magunk számára. Az első tanulság, melyet levonhatunk, Michael, a következő. Mielőtt párbeszédet folytatnánk, beszélgetnénk, vitáznánk, kritikával illetnénk, elkecsébeli barátainkat, vagy a világ más részén élő barátainkat, mindenféleképpen minden nap először is tükörbe kell néznünk feltenni a kérdést, hogy kik is vagyunk, és mik is voltunk röviddel ezelőttig, és mik vagyunk továbbra is. Ez tehát az első tanulság. A második dolog, tehát az első az, hogy nézzünk tükörbe, a második pedig az, hogy nézzük meg, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos kérdés mennyire aktuális, mennyire időszerű. Olyan kérdés ez, amely rendkívül korszerű, az emberi jogok tiszteletben tartása, ezek meg nem sértése tulajdonképpen igencsak rövid előéletre tekinthet vissza ez a kérdés. Hiszen csak a 20. század második felében erősödött meg ennek a kérdésnek a fontossága. Tehát ez egy új dolog, csak a, második, a 20. század második felében kezdtünk el valójában az emberi jogokról beszélni. Tehát ezen elvek védelme, ez csak a közelmúlt ügye. Itt van például az emberiség szinte felének problémája, nők problémája, akiknek nem voltak emberi jogaik még a közelmúltban sem. Tehát akár egy olyan országban, mint az enyém, vagy más EU-s országokban a nőknek nem volt joguk arra, hogy utazzanak a szülők vagy a férj engedélye nélkül, nem volt joguk a tulajdonhoz, tehát röviddel ezelőttig nem is voltunk tudatában annak, hogy mennyire fontosak az emberi jogok. A harmadik tanulság, amelyet te említettél, Michael, és ez nagyon lényeges. Igen, csak súlyos kudarcot vallunk, mi, az Európai Unió, főként azért, mert következetlenek vagyunk. Ami a halálbüntetést illeti például, ez az egyik legfontosabb kérdés az emberi jogok megsértése tárgyában. Van néhány olyan ország, melyeket kollégáim példaszerűnek és a demokrácia atyának tekintenek, például az USA, amikor az USA-val párbeszédet folytatunk, akkor a halál büntetés kérdését csak halkan vetjük fel, alig-alig, talán, hogyha néha sor kerül kivégzésekre, akkor említjük meg ezt az USA-val folytatott párbeszédben, és ez igencsak következetlen magatartás részünkről. Nem beszélünk az emberi jogok megsértéséről, például Szaúd-Arábiával. Az egyik stratégiai partner ez az ország az EU számára, Tegnap volt egy program a televízióban, egy szaúd-arábiai hölgyet láttam, egy szaudi hercegnőt ebben a programban, aki a világ közvéleményéről beszélt, illetve arról, hogy a három lányát a király el Rabolta születésüktől kezdve fogságban tartja őket a király, most már fiatal hölgyek vagy gamaszlányok, és nem hallottam erre semmiféle reakciót. És itt ne is gondoljunk bizonyos kisebbségek helyzetére akár, például Szaúdariában a szexuális orientációjuk miatt esetleg levágják a kezüket? ahol például a lopásért is kézlevágás jár. Mi történik ezen kisebbség képviselőivel vajon? Tehát nagyon gyenge a mi álláspontunk, mert következetlenek vagyunk. Egyesektől követelünk bizonyos dolgok, dolgokat, ugyanazokat másoktól nem kérjük. Úgy teszünk, mintha más másfelé tekintenénk, nem beszélünk világos szavakkal különösen olyan esetekben, amikor stratégiai szövetségesekről van szó, tehát ez egy rendkívül gyenge álláspont. Az elkecsi országokkal lefolytatott vitában viszont az a dolog, ami a leg nem mondom, hogy legundorítóbb, de a legfelháborítóbb. Itt kultúrás kontextusról is beszélünk, hagyományokról. Itt valaki el is mondta ezt, aki felszólalt, elhangzott az, hogy a kulturális kontextus gyakran, ami egyáltalán magának az EU létének is oka, 45-46-47-ben azok a politikusok, akik azt mondták, hogy never again, soha többé. Nos, ezek olyan álláspontot fejeztek ki, amelyel a nép, a lakosság is egy, egyetértett, hiszen akkoriban az emberek azt mondták, hogy hogyan is lehet megállítani a németeket, és azon időszak kulturális kontextusában nagy politikusok felszólaltak, azt mondták, hogy nem, nem járhatunk így el, hiszen ez ö, döntött minket romlásba, ez okozta a nagy szenvedéseinket, a sok halál esetet, és most pontosan ez hiányzik nekem az afrikai országokkal fenntartott kapcsolatainkban. Vannak politikusok, akik ahelyett, hogy felelnának és szembeszegülnének annak, ami esetleg többségi vélemény, mit is tesznek? Kihasználják ezen többségi véleményt, hogy támogatást, szavazatokat szerezzenek, és pontosan ez az, ami a nagy nehézséget okozza. Végezetül elmondanék még egy másik dolgot, ami szerintem alapvető, itt vannak elkecsébeli barátaink, akik ezt tudomásul veszik majd. A múlt héten Michael a Karib térséggel kapcsolatos viszonyok képviselőjeként tudod, hogy nagyon sok barátom van ezen országokban. Ők azt mondták nekem, hogy egyáltalán egyáltalán nem értünk egyet az afrikaiak álláspontjával, a karib térség országainak más az álláspontja, és négy-öt héttel ezelőtt egy kelet-afrikai regionális ülésen, amelyet Mauritiuson tartottak, volt egy kommuniké, született egy kommuniké, mely szerint a Mauritius szigetek például szolgálhatnak a régió országai számára, és az LKC országok számára általában. A Mauritius országok képviselője a múlt heti LKC ülésen volt olyan bátor, hogy felelt, és a többi afrikaival szemben, akik tapsoltak, amikor egyikük egyik szörnyűséget a másik után mondta. Nos, ez a személy azt mondta, hogy igen, azt mondtátok, hogy mi vagyunk a példa, nos, mi ezzel, amit most mondott ön, ezzel mi nem értünk egyet. Tehát van itt ö, remény a küzdelemre, aminek folytatódnia kell. Köszönöm szépen, teljes mértékben igazad van. Említettük azt, hogy mi történt a Mauritiuson, és a Mauritiusi nagykövet is részt vett az ülésen. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Európának meg kell engednie azt, hogy ezek az országok a saját eh, köz következtetéseiket vonják le. Ő maga, a nagykövet azt mondta, hogy nagyon fontos látni azt, hogy a kultúrát, arra használták ki, hogy a nőket megfosszák a társadalomban betöltött egyenlő helyüktől, szerepüktől. Nagyon érdekes vita volt ez. És a nagykövet asszony ö, szavait nem igazán üdvözölték az akácsi ország belül, lévő kollégái. És ez visszakanyarodik ahhoz, amit ön mondott, a leadership lényege. Európában nem tettünk elég, nem azért nem azért hoztuk meg az emberi jogokat védő törvényeket, mert az emberek ezt követelték, hanem az emberek a közvélemény előtt mentünk hogyha az, az Egyesült Államokban is például, amikor azt mondták, megkérdezték az embereket, hogy megszüntessük a halálbüntetéseket, azt mondták, hogy nem, adjunk a homoszexuálisoknak egyenlő jogot, nem, a nők szavazhassanak-e, nem. E, tehát a leadership lényege az az, e, hogy az ember elég bátor, a líder, a vezető elég bátor legyen ahhoz, hogy megtegye azokat a lépéseket, amelyek a közvélemény szemében nem népszerűek. Most meg fogom adni a szót a biztos úrnak, hogy reagáljon a hozzászólásokra, aztán Dorotnak is megadom a szót, és aztán így tovább. Biztos úr. Tudom, hogy manapság nagyon bonyolult a világ, hogyha azt gondoljuk, hogy hogy, az em- hogy a világ kész arra, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. A párbeszéd lényege ez számomra. Őszintéknek kell lenni, és nyitottnak kell lenni. És ha őszinték és nyitottak vagyunk, akkor nem támaszthatunk feltételeket. Akkor vagyunk erősek, hogyha a helyes ügyet ö, ö, védjük ezért tartom ennyire fontosnak a nyolcas cikket. Hogyan lehet ezt erősíteni, hogyan lehet ezt értékesebbé tenni a nemzetközi kapcsolatokban? Nem csak az alkácsi országokról van itt szó, minden országról, minden országnak magába kell néznie. Azt gondolom tehát, hogy ez nagyon hasznos ez a vita. Mint a Doroti mondott, mit tehetnénk, mi, mit, miben lehetnénk jobbak? szövetségeket kell építenünk, amelyek a helyes ügyet védik. Hiszen kívülről sokkal nehezebb megváltoztatni a dolgokat, mint bentről. Olyan emberekre van szükségünk, akik valóban hisznek abban, amit mondanak, amit állítanak. Nagyon fontos a, a kritikus tömeget megtalálni. Politikai kérdésről van szó, egy, és kritikus tömeget kell találni, amely mellett az egyes országok már nem ignorálhatják ezeket a, ezeket a felvetéseket. Még egy dolog, a harmadik dolog, amelyet már említettünk, de nagyon fontos, hogyha úgy gondoljuk, hogy egyes csoportokat elnyomnak, akkor ezeket a csoportokat mindenképpen támogatni kell. Nem szabad, hogy az emberek azt érezzék, hogy elfelejtették őket, vagy izolálva vannak. Ez elengedhetetlen ez számomra. Ezen a területen még nagyon sokat javulhatunk. Meg kell néznünk, hogy hogyan erősíthetjük az egyensúlyt, hogyan lehet erősíteni a hatásunkat a helyszínen. Köszönöm szépen, biztos úr, Leveki úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez egy nagyon hasznos vita volt. Ez egy nagyon ö, érzékeny, de alapvető jelentőségű kérdés és vita téma. Az első dolog, amelyet említeni szeretnék, hogy el szeretnénk kerülni azt, hogy azt a benyomást, hogy kulturális modelleket, értékeket akarunk rákényszeríteni bárkire, bármelyik országra vagy társadalomra. Ez nem így van. Az alapjogok támogatása nem azt jelenti, hogy a homoszexuálisok közötti házasságot akarnánk rákényszeríteni minden országra. Egyszerűen csak azt szeretnénk elérni, hogy minden kisebbségi csoport méltó életet élhessen. Ezzel kapcsolatban a delegációink egyértelmű iránymutatást kaptak. Másodszor a tagállamok kérdése. Görenc úr is felvetette ezt. Nem gondolom, hogy a tagállamok gyengítik a politikai párbeszédet, vagy nem értettem jól a kérdését. Azt hiszem, hogy a tagállamok részéről egészen egyértelmű a szerepvállalás, fontos, hogy ez folytatódjon. Biztosítanunk kell, hogy nem csak a helyszínen lévő Európai Uniós delegáció beszéljen az emberi jogokról és a nehéz kérdésekről. A tagállamok fontos szerepet játszanak itt. Az egyik legfontosabb dolog, amit a delegáció vezetőknek mondunk, az az, hogy a hogy ezeket a párbeszédeket támogatni kell a tagállamok részéről. Én nem mennék olyan messze, mint amit ön mondott, hogy ez egy gyengíti a párbeszédünket. Mindenkinek megvan a saját szavazati joga, de nekünk nem ez a tapasztalatunk. Az Európai Uniós delegáció vezetők nem erről számolnak be. De dolgozunk ezen. A következetesség kérdését illetően például az afrikai kontextusban. Ezen ö, dolgozunk, hogyan lehet jobban azonosítani az afrikai országokban a különböző álláspontokat, és hogyan reagáltuk mi erre, különös tekintettel az LGBT jogokra. Ez további lépéseket fog generálni igyekszünk a lehető leghatékonyabban fellépni, hogyan lehet ezeket a párbeszédeket pozitív értelemben lezárni. Köszönöm szépen, Doroti. Jó, Mr. Chairperson. Köszönöm szépen, elnök úr. A melegség nem kulturális hovatartozás. Ez egy emberi jogi kérdés és az emberi jogok az önmeghatározás jogához tartozik, tehát a kultúráról szóló vitáknak semmi köze nincs ehhez. Ha a heteroszexuálisok ö, olyan kontextusban találnák magukat, ahol a többség meleg, akkor ők jól éreznék magukat, boldogok lennének, hogyha szóvá teszik, enyhén szólva, az ő úgymond kulturális hovatartozásukat, és az, tehát itt az alapvető élethez való jogot kérdőjelezik meg azok, akik ezt kulturális kérdésnek állítják be. Az intolerancia számomra elfogadhatatlan. Én Észak-Nigériában születtem, ott nevelkedtem, és helyi közösségekben éltem, ahol voltak transvestiták, melegek, és mindenki együtt élt boldogan. És elfogadhatatlan számunkra, azon generáció számára, akik ilyen időkben születtek, hogy mennyire megváltoztak az idők, és most miért kell kiköltözni valakinek a belvárosból, és elbújnia valahol vidéken, hogy, hogy ne bántsák pont a melegek és az LGBT tudatúak, azok soha nem ártalmasak a társadalomnak. Itt a tolerancia kultúrája kezd megszűnni nálunk, a diverzitás kultúrája, már pedig volt ilyen Nigériában, és szeretném, hogyha ez visszaállna. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Egész nap szívesen hallgatnám Dorotit. Amikor az Egyesült Királyságban beszéltem nem melegekkel, megkérdeztem őket, hogy ha a 80-as években, vagy 90-es évek végén, hogy ha a szexualitását bárhol szóvá tennék, vagy emiatt bántanák, elgázosítanák, akkor mit gondolna? Mit érezne? A homoszexualitás van, attól függően, hogy ki mit gondol róla. És ö, lehet, hogy ez egyeseknek, akik a különbséget utálják, ez fájdalmas, de ez egy emberi alapadottság. Ö, nem tudom ö, megadni sokaknak a szót, hiszen ö, hamarosan ebédszünetünk van, de aki még szót kap, az gyorsan mutatkozzon be, mondja meg, hogy honnan jött, és ne korlátozza magát abban, amit mondani akar. Ki, hányan kívánnak még szó, szólni ma? Parancsoljon, uram! Nem tudom néven szólítani elnézést. Togó követtét halljuk. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hogy meghívtak, és gratulálok. Mm. Nos, azért érkeztem ide, mert úgy véltem, hogy alapvető jelentőségű mindig is, amikor a visszapillantó tükörbe tekintünk, előfordult március 10 5-én, mégpedig 2004-ben, egészen március 18-ig, 2004-ben egy elkecsi országcsoport beszélt a togói kormányjal, illetve az európai féllel március 30-án az Európai Unió hivatalosan egy közleményt intézett a togói kormányhoz, hogy 22 kötelezettséget vállaljon. Tehát 2004 márciusától 2014 márciusáig 10 év telt el, és most köszönetet szeretnék nyilvánítani az Európai Uniónak, mert a párbeszédnek köszönhetően végre elhagytuk az alkonyatot a hajnal ért. Ez nem volt könnyű, de elértünk ide, köszönhetően az elnöknek, aki ezt szintén óhajtotta. Most mit akarunk tenni? Tehát március 29-én 29 a Togói Nagykövetség számára ez egy nyitott nap, és meg hívtuk az európaiakat, az AKC országok képviselőit, a lakosságot, hogy látogassanak el hozzánk a nyílt napokra. Nézzék meg a helyünket, kóstoljanak ételeket, italokat, és vizsgálják meg, hogy honnan indultunk el, hol tartunk most, hiszen még a küzdelem nem ért véget, Élvezzük a támogatásukat. Az elnök nagyon sokat támogatott minket, Louis Michel urat láttam itt a körünkben, Gáller urat szintén, aki igencsak sok kritikával élt irányunkban, de soha nem gondoltuk azt, hogy a kritikai miatt ellenségünk csak az akarhatja, hogy előre lépjünk, aki javaslatokkal él, és úgy véljük, hogy minden egyes országnak magáival kell tennie a nyolcas cikkben foglaltakat, ezért akarjuk tehát önöket meghívni szombaton, 29-én délben az Avenue de Tervelen található nagykövetségünkhöz, hogy egy afrikai eviden vegyenek szét, részt nézzék meg az afrikai művészek alkotásait, és lesznek ott beszédek az Európai Unió részéről, az LKC országok képviselői részéről, ez lesz tehát a program. Őszintén köszönetet mondok, hogy meghívtak ma ide. Thank you very much, uh, Mr. Ambassador. Köszönöm, nagykövet úr, ahogy ön is jogosan kifejtette, a folyamatok lehet, hogy még nem zárultak le, de nagyszerű, hogy ha elkezdünk olyan folyamatokat, amelyek vezetnek valahová, gratulálok önnek, és jó ünneplést kívánunk, és lehet, hogy néhányan elugrunk majd tervjürömbe, hogy megkóstoljuk a finomságokat, amelyek nyilván ott fogyaszthatók lesznek. Van-e még valaki, aki meg szeretne szólalni? Kérdést feltenni? Megjegyzést megfogalmazni? Parancsoljon! Nem kell, hogy saját néven mutatkozzon be, csak annyit mondja, hogy honnan jön. Franciául szeretnék szólni, ha megengedik. Stefan Kosnak hívnak, Kamerumból érkeztem és az LGBT jogok aktivistája vagyok. A, a politikai párbeszédről volt ma szó az Európai Unió és az AKC országok között. Kamerun is tagja ennek a körnek. A mi konkrét kameruni helyzetünk foglalkoztat. Szeretném tudni, hogy milyen szinten áll jelenleg a párbeszéd Kamerunnal, és Főleg ami az LGBT jogokat illeti, illetve az LGBT aktivisták jogait illeti. Azért kérdezem ezt, mert eh, Kamerun ugyebár eh, eh, most éppen ott tart, hogy Nigéria és Uganda példáját kövesse, és nem csak a szöveg szintjén 50 év börtönt írnának elő a homoszexuálisokra, illetve 15 évet azoknak, akik velük szimpatizálnak. És úgy hallottam, hogy Pabia elnök, nem tudom pontosan, de ezt tervezi. Mit tudnak erről az úrról, erről a kérdésről, hogy ez hol tart? 2010-11-ben, amikor egy pénzügyi támogatást kapott az a szervezet, amelynek dolgozom, az Európai Unió delegációján keresztül, akkor a, az elnök a külkapcsolati miniszterét, az akkori miniszterét arra szólította föl, hogy ezt a támogatást blokkolja, és valóban nem is ért el az minket. Kamerunnal szemben az Európai Unió, a kameruni kormányjal szemben, mit tesz az Európai Unió, hogy ez a, ezt a szándékukat ne valósítsák meg, és persze más afrikai országokkal szemben is érdekel, hogy mi az EU fellépése. Köszönöm szépen. Köszönjük Stefán a kérdést. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Deveki úrnak adok most lehetőséget, hogy válaszoljon. Én magam is elmondanék annyit, hogy a, miután a bizottság a külügyi szolgálat diplomáciai lépéseket több csatornán keresztül megfogalmazott, mi itt a parlamentben nyilvánosan elmondhatjuk, amit gondolunk, és ajánlhatunk bizonyos fellépéseket, és mi nyilván azt ajánljuk, hogyha egyes kormányok a nemzetközi kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, különös tekintettel az LGBTI jogokra, akkor felfüggesztethetjük a költségvetési támogatást, amit a kormány kapna. De nyilván érzékenyeknek kell lennünk arra a különbségre is, hogy hogy az LGBTO jogokkal foglalkozó szervezetekkel mi a helyzet, és pozitívan kell fölépnünk, proaktívan, hogy ezt a pénzt ők azonban mégis megkaphassák, ha a kormányon keresztül nem is. Mert adott esetben majd a kormány rátok fog butogatni, hogy miattatok nem jön az EU pénz. Ezen dolgozunk. Meg kell kerülni adott esetben egy kormányt. A parlamentnek persze könnyebb a dolga. Ugye Dorothy utalt a bozó tűzre az AKC-ban most ennek a, a kérdésnek szerencsére aktualitása van. Ezért mondom én mindig, hogy most egy nagyon fontos időszakban nagyon elkötelezetten és elhatározottan kell mondanunk, amit mondunk, és megfogalmaznunk a nemzetközi univerzális jogok megsértésének eseteit. Kívánna még valaki? Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Daron Kevin vagyok, Dél-Afrikából jöttem. Az afrikai leszbikusok koalíciónál dolgozom. Egy-két rövid megjegyzésem lenne. Köszönöm az eddig elhangzottakat. Nagyon izgalmas volt a mai eszmecsere. Valaki azt kérdezte, hogy mit lehetne tenni a jelenlegi kihívások tükrében egyes országokban különösen milyen intellektuális beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy a szekuláris állam ideája megvalósuljon. Nem tudok erre nagy válaszokat adni, nem tudom, hogy az EU hol tart ebben a témában, de rövid távon mindenképpen az afrikai országokkal folytatott politikai párbeszéd fontos lehet, de ha nem iktatjuk ki azokat a szélsőséges vallási csoportokat, illetve hát azoknak a működését, amelyek mélyen gyökerező előítéletekre építenek, akkor nem hiszem, hogy sikerül majd Afrikában megoldani ezt a kérdést. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig az, hogy válaszolva arra a felvetésre, amely azt fogalmazta meg, hogy nem elég koherens a fellépés. Nagyon nehéz afrikus, leszbikus nőként az Európai Unió beli barátaival beszélnie, akikről egyébként tudja, hogy szolidárisak vele, úgy, hogy ne fogalmazzam meg azokat a nagy kihívásokat, amelyeknek bár nagyon komplexek, sajnos az EU nem felel meg. Rá kell mutatni annak, hogy mi az úgynevezett LGBTI emberek, ezzel az elnevezésével is baj van, mert ez egy ö, kis ö, boxba tesz be minket. Ö, ö, Dél-Afrikában van olyan terület, ahol nagyon elterjedt a leszbikusság, és ez a nyugati megfogalmazás, ez az LGBTI kifejezés számukra ismeretlen, tehát nem ez, ez egy, nem egy önmeghatározó folyamat, vagy kifejezés. Nos, az EU-t, ami, amit ilyen szempontból mindenképpen barátunknak tekintünk, szeretném felvilágosítani arról, hogy szélesebb körű vitát kéne kezdeményezni az autonómiáról, az testünk, életünk fölötti autonómiáról. Ez ennek a női jogok csak részét képezik. A nők számára Afrika szerte az a probléma, hogy a nők 2014-ben nem rendelkeznek a testükkel ez általában véve kimondható, az a fajta patriarhátus érvényesül, amely mindig is volt, és ez terjed ki az LGBTI közösségre is, de ezzel a patriarchális megközelítéssel van a fő probléma, és nagyon sok energiát, pénzt költünk arra, hogy az általános az emberi alap autonómiával kapcsolatos jogokat megfogalmazzuk. Tehát itt nem csak az LGBTI problémáról van szó, hanem az önrendelkezés problémájáról. Egyébként Európában is hasonló a helyzet. Ugye amikor a szexuális munkások jogáról beszélünk, akkor is ugyanez a kérdés merül föl az abortussal kapcsolatban is, hogy valamilyen módon korlátozzák főleg a nőket, de általában az embert abban a jogában, hogy a saját testével azt kezdjen, amit akar. Tehát szeretném, hogyha a vita egy kicsit szélesebb körülön fogalmazódna meg, és a szolidaritás és a jelenlét megmaradna az afrikai országokban az EU részéről, de nem csak az LGBTI kategóriáról lenne szó, hanem ha barátként ezt kérhetem, ezt a vitát bővítsék ki az emberi önrendelkezés fölött ö, szóló vitává, amelynek részét képezik az LGBTI tudatú emberek is. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű megszólalást. A egyes csoportok elleni támadások egyébként valóban általában más csoportok ellen is megfogalmazódnak. Ezt nagyon gyakran láttuk Európában is. Tehát ezért érdemes ilyen általánosan megfogalmazni a kérdést, hogy az élethez, testhez való autonómia, autonóm jog szintjére kell emelni a kérdést valóban. Az AKC kollégák közül azonban sokan azt mondják nekem, hogy ez az állami szuverenitáshoz tartozik. Ezt mondják nekem, akik egyébként én aktívan részt vettem az apartheid ellenes mozgalomban, a dél-afrikai apartheid ellenes mozgalomban. Kérdezték, hogy miért? Neked, neked nem kéne ebbe beavatkozni, és én mondtam, hogy nem. Itt arról az elvről van szó, hogy önrendelkezéshez van-e jogod. Mert ha az egyik csoportot bántják, akkor a másikat is bántani fogják. És nagyon örülök annak, hogy Dél-Afrika, Dél-Afrikában már kialakult az a gondolkodás, hogy a többségnek védeni kell a kisebbséget. Ez az elv sajnos nagyon sok helyütt mint például Kamerunban, Kenyában, Ugandában, Nigériában, pont fordítva működik. Ne felejtsük el, hogy ennek a vitának az eredete az USA beli evangelikus mozgalomból indult ki, amely Afrikában is népszerű, és amely sajnos sok pénzzel ö, próbálja ö, az egyes vallási meggyőződéseket ö, ö, elnyomni, és én úgy fogalmaznék, hogy a, a vallásokat is persze védeni kell éppen ezért. Van-e bármilyen megjegyzés, kérdés? Charles Görens kolléga. Az a kérdésem, hogy ezen a CDTPM tanulmány eh, szerzője válaszol-e majd eh, a kérdésemre, hiszen volt a 96, 96-os cikkel kapcsolatban egy elég lényeges kérdésem, és szeretném hallani a véleményét. Um, you... Igen. Ön, ön nagy előrelátásában eh, elém, elébe ment annak, amit én szerettem volna mondani, hogy ha senki nem szeretne hozzászólni, akkor Johnhoz föl lehet tenni közvetlen kérdéseket, de talán Cameronnal kapcsolatban Veki úrnak adnám vissza a szót, és aztán megadom a szót Louis Michelnek, a, az AKC társelnökének. Tessék, Verfek úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kamerának kapcsolatos kérdést Stefánnak. De sajnos nem tudok konkrét és részletes eh, információt adni arról, hogy kameronnal hogyan kezeljük ezt a kérdést. Ahogy már mondtam, a helyi helyzetről próbálunk eh, felvilágosítást kapni, és megvizsgálni azt, hogy az Európai Unió hogy tud részt venni ebben a párbeszédben, és segítséget nyújtani a helyi hatóságoknak. Még nem kaptam visszajelzést Kamerontól. Szeretnénk a tagállamokkal minél korábban meg, megvizsgálni ezt a kérdést, és mi az, ami már most felmerült ezekből a vitákból, Nos, ez a következő. Nincsen egy méret jó mindenkire megoldás. Hogyha megnézzük az ajánlásokat, amelyeket a delegációinktól kaptunk, sok módja van annak, hogy ezt a kérdést kezeljük. És egyes esetekben, mint például Szenegálban, nagyon sikeresek voltunk, más országokban egy kicsit illetve Szenegában nagyon nyilvánosan és nagy hangon léptünk föl, és ez vezetett sikerekre, más országokban pedig a diszkrétebb fellépés vezet sikerekre. Hogy konkrét tervek, akciók, hogyan tudunk hogyan tudjuk a civil társadalmat támogatni ebben a, ezen a területen, az emberi jogi jogvédőket támogatni. Ezek olyan elemek, olyan dolgok, amelyek mm, segítenek nekünk az orientációban. Az is elhangzott, hogy nagyon fontos az LGBT jogokat jobban jobban belevonni ebbe a párbeszédbe. Ami Dél-Afrikát illeti, köszönöm a párbeszédet, köszönöm a hozzászólását, az emberi jogok védelme eh, érdekében egyértelmű eh, jogi szokszabály keret létezik ebben az országban. Ennek ellenére sajnos a homofóbia még mindig fontos kérdés, fontos téma ezekben az országokban. Ezt eh, közösen a dél-afrikai partnereinkkel kell megvitatnunk, hogyan tudjuk ezt kezelni, és hogyan tudjuk Dél-Afrikát arra ösztönözni, hogy nyitottabban, őszintében beszéljen erről a kérdésről. Köszönöm szépen, Csont, megadom a szót. more questions. Köszönöm szépen. Igen, sok eh, kérdés merült föl, úgyhogy ezekre is szeretnék um, utalni. Nos, a kultúra kérdése. Ezt többször felvetettük már, támogatni tudjuk eh, ezt a kihívást. Nagy, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kultúrát ne arra alkalmazzák, hogy megállítsák a párbeszédet. Ezt nem azt mondom, hogy a kultúra nem fontos, nagyon fontos. A gender kérdések, a nők munkavállalása, fizetése, stb. ezek is kulturális elemek. Ezt a, ezeket a kulturális elemeket nem tudom, hogy meg lehet-e változtatni, minden esetre ez nem lehet ezeket kifogásnak tekinteni. A gyakran az LGBTI jogokat arra használják, hogy a még súlyosabb korrupció és egyéb kérdések, egyéb emberi jogi jogsértés kérdésekről elvonják a figyelmet. Ezt Doroti asszony is mondta. Ahogy elmondták, gyakran milyen kifogások merülnek fel. Ez valóban a kultúra politikai célokra való kihasználását jelenti. Emellett a kultúra nem statikus. Múlt héten a pánafrikai parlamentben, e, ahol a tíz éves évfordulót ünnepeltük, elmondta egy e, meghívott, hogy azt mondják, hogy igen, igen, a kultúra létezik, persze, de hát ez, de hát ez fejlődik, alakul. E, mi fiatal társadalmak vagyunk, alakulunk. Éppen ezért nagyon fontos a kultúra, eh, kultúrát nem statikus eh, jelenségnek tekinteni. Ez fejlődik. Az Európai Unió eh, nagyon fontos, hogy dinamikus elemet képvisel. Az Európai Unió gyakran beszorul két pozíció közé. Egyrészt fel akarjuk, fenn akarjuk tartani a párbeszédet, másrészt viszont ott vannak ilyen szervezetek, mint például a Doroti szervezete, amelyek, amelyek azt kérik tőlünk, hogy csapjunk az asztalra. Nos, ez nagyon, nagyon nehéz, ezt figyelembe véve, és a dinamikus kultúra kultúrát figyelembe véve az a legfontosabb, hogy a szövetségeseinkkel együttműködjünk, akik egyértelmű álláspontot képviselnek. Nagyon fontos, hogy, hogy, hogy helyi szinten, belső szinten is megtörténjen a vita, folyjon a vita ezekben az országokban. Aztán vannak kormányzati szervek és hatóságok is, amelyek ezeket a kult értékeket képviselik. Aztán a tagállamok, Görenc úr tett fel egy kérdést a tagállamokkal kapcsolatban, és ezek álláspontjával kapcsolatban. A mi kutatásunk azt mutatta, hogy nagyon um, különbözőek a helyzetek, nagyon nehéz az, a, az országokat egy um, útra terelni. nagyon sok pozitív változás történt, főleg a külügyi szolgálata, például emellett a gyermekek jogai, az LGBT jogokkal kapcsolatban, igen, kezdenek az országok, a tagállamok egy irányba evezni. Ezekben a kérdésekben, de ebben tulajdonképpen nem annyira eh, arról van szó, hogy, hogy egy álláspontot képviselnek az országok. Inkább a szociális, gazdasági jogok rendkívül fontosak, itt lehet tárgyalni, az országok most már gazdasági diplomáciát is folytatnak, piachoz akarnak e, férni, és itt merül föl a, e, a gazdasági érdekek és az emberi jogok közötti e, egyensúly. Etiópiára emlékezzünk, ahol az emberi jogok területén voltak előrelépések, de hát nagyon-nagyon kis előrelépések ahhoz képest, hogy micsoda nagy kihívások voltak ezekben az ország, volt, ezekben, volt ebben az országban. Tehát nagy kihívás a tagállamokat harmonizálni. A, emellett nagyon nehéz a, a központ és a helyi képviseletek közötti véleményegyezést elérni. Ugye sokszor a helyszínen dolgozók, hogy úgy mondjam, a terepen dolgozók sokkal jobban érzékelik a nehézségeket, finomságokat, de nehéz meggyőzni erről a központot, például a parlamentet, vagy az európai szinten is vannak ilyen központok, tehát nagyon nehéz ez a szintű alignment. Aztán a következő kérdés a e, Görenz úr által felvetett 69-es cikk kapcsolatos kérdés. Teljesen igaza van. E, itt is e, kettős mérce veszélye merülhet fel. Ön azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy szövetségeket eh, építsünk, ez nagyon fontos, ezt végig kell gondolni az alkácsi országoknak is, de egyesek eh, hangsúlyozták azt, hogy az alkácsi országokban is megvan egy speciális eh, dinamika. Mondhatják azt, hogy ezt és ezt, az, tehát egyesével azt mondják, hogy ezt és ezt a álláspontot képviselik, de mind közösség, országok közössége nehéz őket egyfele terelni. Egy talán a 96-os cikket ö, rugalmasítani lehet, és hatékonyabbá lehetne ezzel tenni. A szankciók alkalmazásával kapcsolatban fontos lenne ö, mm, fontos lenne hatékonyabbnak lenni. Ez az én gyors válaszom az ön kérdésére. Tudom, hogy nincs túl sok időnk de természetesen meg kellene vizsgálni, hogy a 96-os cikk terén mit lehetne tenni. Köszönöm szépen. Louis Michel kiválóan be tudja tartani az időt, de mégis arra kell emlékeztetnem, hogy fél egykor be kell fejeznünk az ülést. Köszönöm szépen, Louis, hogy vállaltad ezt a, ennek a kérdésnek a képviseletét és meg is adom a szót az AKC parlamenti közülésének társelnökének, Louis Michel Tessi. Je vais vraiment réduire mon intervention. Nos, a lehető legegyszerűbben tartanám meg hozzászólásomat, először is köszönetet mondok Michael Cashmannek kezdeményezéseiért ezen témával kapcsolatban, és a tanulmány szerzőjét, Jean Bosszút is, neki is gratulálok, aki bemutatta itt a tanulmányt, nagy örömmel olvastam el, köszönetet mondok az ajánlásokat, ajánlásokért is, amelyek ezen vitát generáltak. a nyugtalanságomat szeretném egyszerűen kifejezni bizonyos, számos kérdéssel kapcsolatban zajlott egy vita homoszexualitással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatosan, hogy mennyire megszigorították az ugandai és nigériai törvényeket. Michael ott volt, és ami ezen vita eredménye lett, hát az gyilkos dolog demokraták számára, de az afrikaiak számára is, hiszen itt a valódi probléma, amivel szemben nézünk, és azt hiszem, hogy ez itt fel elhangzott a korábbi hozzászóló részéről is. Itt ugyanis egy eszközként való felhasználásáról van szó ezen témának politikai célokra, mert könnyű népszerűvé válni ilyen olcsón, gyakran alapvető ismeretek hiányoznak a lakosság bizonyos rétegeiben ezzel a témával kapcsolatban, tehát botrányos módon eszközként használják ki ezt a témát. És elmondhatom, hogy egy bizonyos pillanatban annyira rosszul lettem ettől, fizikailag rosszul éreztem magam, hogy ki kellett mennem a teremből. Meghallgattam számos felszólalót afrikai barátaink közül, és teljes mértékben felháborítottak ezek. Nagyon sok a munka még itt előttünk, és azt hiszem, hogy egy kicsit árnyaltabb stratégiát kell kidolgoznunk az előrehadás érdekében. Például az Európai Uniónak őszinte és tabuk nélküli párbeszédet kell folytatni, akár informális módon is az Afrikai Unióval. Tehát itt nem alulról felfelé, hanem fentről lefelé építkező párbeszédet kell lefolytatnunk, másodszorban pedig a költségvetési támogatást illetően azt hiszem, hogy a politikai párbeszédet illetően sokkal könnyebb lenne, hogyha több költségvetési támogatásunk lenne ezen kérdések kezelésre is. A támogatásokat bizonyos projektek felé csatornázzuk be, és nincs elég ösztönző gyakran itt továbbra is a politikaiak játszmájának tárgyát képezi ez a kérdés, és demagóg módon kezelik eszközként. Harmadsorban gyakran halljuk és elismerjük, hogy saját ajtunk, portánk előtt is sepregetnünk kellene, mert saját országainkban is láthatjuk azt, hogy számos európai országban még továbbra is fennállnak problémák az emberi jogokkal. Például vegyük csak Magyarország példáját, ami egyfajta megszállottságom európaiként. Láthatjuk, hogy ott bizonyos kérdéseket fel lehet vetni ám ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Noha nem vetettük itt fel, nem foglalkoztunk ezzel. Az egyéb kérdéseket illetően talán még egy dolgot említenék. Amikor erről a témáról beszélünk, akkor igencsak különbséget kell tennünk szerintem a törvények szigorítása, a kriminalizáció között, amely számomra teljes mértékben elfogadhatatlan, mert ez közvetlenül érinti az alapvető jogokat és értékeinket, amelyek egyetemesek kell, hogy maradjanak. Ugyanakkor mindent ugyanoda öntünk be, el kellene fogadni a homoszexuálisok házasságát, vagy akár az örökbefogadást is részükről, ez talán egyszerre túl sok lenne. Azt hiszem először a dekriminalizáció lenne a cél első szakaszban, és aztán vitát folytathatnánk a többi kérdésről. Természetesen azokat is támogatom, hiszen olyan kormány része voltam, amely ezt megtette. Tudhatják, hogy ezen kérdések igenis aktív harcosa vagyok. Ah, Kedves Louis, úgy vélem, hogy, Thank God. Can... hogy maga egy hiperaktív harcos. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, köszönöm a tolmácsoknak, a munkatársaknak, akik lehetővé tették, de még néhány szót hadd szóljak. Afrikai testvéreinknek mondanám, hogy önök nincsenek egyedül, ugyanis a mi harcunkat harcolják, az Európai Parlament harcát, és nem fogunk elfordulni, hiszen a történelmünk megmutatta, hogy mi történik, ha elfordulunk, szemet húnyunk. William Shakespeare arra kérte az embereket, hogy képzeljék el, hogy mi lenne, hogyha velük történne valamit. Amikor azt kérték az ő idejében, hogy a menedéket keresőket menedéket keresőket üzzék el Londonból. Azt mondta, képzeljék el, milyen az, amikor önök a menekültek, önök menekülnek, a gyermeküket a hátukon hordozzák, a kezükben viszik a kis holmiukat. Képzeljék el, milyen az, amikor önök, önök az idegenek, és önöket ebrudalják ki az országból. Ez a parlament, és olyan sokan, akik itt dolgoznak, mi nem fogunk ö, szemet hunyni, nem fogunk elfordulni. Köszönöm szépen!